és Diaz de Mera kollega jelentését fogjuk áttekinteni, a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozása. Először is Diaz de Mera jelentéstevőnek adom meg a szót. Elnök asszony, tisztelt biztos asszony, mindenek előtt szeretném Guillaume Ilcse Pilatela kollégának megköszönni a támogatást, amit adott nekem a jelentésem elkészítésekor. Ugyanígy Szeretném felhívni a bizottság és a tanács figyelmét a terminológiai használatra. Szerintem ugyanis jobb lenne eh, talán, hogyha a jogszerű migráció kifejezést használnánk. Eddig illegális vagy titkos bevándorlásról beszéltünk. Sok esetben, sok több tagállamban, akár még büntetői kategória és az illegális bevásárlás, más országokban nem. Az illegális tartózkodás azonban nem szabad, hogy kriminalizáljon, ezt nem szabad bűncselekménynek eh, tekintenünk. A jelentés eh, éppen ezért eh, arra törekszik, hogy megváltoztassa a szóhasználatot, és a hangsúlyt inkább arra fektessük, hogy egy pontos, precíz definíciót tudjunk adni az ilyen rejtett bevándorlásra. 2004-ben a tanács először törekedett arra, nyújtott be egy javaslatot arra, hogy a bevándorlási hatóságok könnyítsék meg azt, hogy az országba érkezők munkát vállalhassanak, és viszont könnyebb legyen az illegális bevándorlók ügyeinek intézése, és adott esetben a visszaküldésük. A rendelet után megszületett a Frontex ügynökség, amelynek az a feladata, hogy a tagállamok között koordináljon, emellett őrködjön a külső határokon, és gondoskodjon arról, hogy ne, csak ne legyenek kockázatok a külső határokon, hogy ha pedig erre szükség van, belesen avatkozni, illetve a Frontex segítséget nyújt a tagállamoknak, akár technikai, akár operatív támogatást a külső határokon végzett munkájukhoz a közös fellépés nagyobb eredményessége érdekében. Teljesen világos, hogy a Frontex feladatát, ami egy nagyon fontos feladat, az ügynökség hatékonyabban el tudja látni akkor, hogyha a hálózatból származó tapasztalatokat jobban fel lehetne használni. Ez az Európai Ügynökség, az Európai Ügynökségnek ugyanis nincs képviselete az EU határain kívül. Az előttünk fekvő javaslat célja az, hogy felhasználhassuk jobban azokat a tapasztalatokat, amelyekkel az összekötő tisztviselők rendelkeznek. Az eredeti rendeletből ez a momentum kimaradt. A módosító javaslat másik célja az, hogy jobban fel tudjuk használni az információkat, az interneten keresztül is, természetesen a megfelelő biztonsági intézkedésekkel. A cél a hálózat erősítése és olyan mechanizmusok létrehozása, amelyeknek a segítségével jobban működne az egész beszámolói rendszer, illetve az információcsere a tagállamok között. A szerződés 63. és 66. cikke a jogalap. Ennyit szerettem volna csak elmondani, elnök asszony, és majd később a második hozzászólásomkor ezt talán kibővítem. Köszönöm szépen. A bizottság nevében ismét Malmström biztos asszonyi a szó. Nagyon köszönöm, elnök asszony, és szeretném megköszönni általában a LIBE szakbizottságnak, és konkrétan Diaz Temére jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek a munkát. A nagyon fontos dosszién dolgoztak, és üdvözlöm a megegyezést, ami megszületett a tanácssal. Ezzel lehetővé válik a Frontex és a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózata közötti hatékonyabb együttműködést, egy web alapú biztonságos IT platform segítségével, és ilyen módon jól lehet majd informálni a hálózat munkájáról. Nagyon örülök annak is, hogy a parlament által benyújtott módosítások alapján egy ember jogi megfontolás alapján születnek majd az intézkedések, hogyha az illegális bevándorlás ellen fel kell lépni, illetve üdvözlöm a szóhasználat módosulátás, hogy itt szabálytalan bevándorlásról van szó. Sajnos a jogszabály szövege maga az illegális szót használja, de teljesen egyetértek önnel, hogy az irregular szót alkalmazzuk, azaz szabálytalan bevándorlást. A szabályozó keretek jól illeszkednek a stokholmi programra. Az összekötő tisztek hálózatáról már megszületett a megegyezés. A migráció gyökerét eh, akarjuk, eh, gyökeréhez akarunk eljutni, amikor ezt a jelentést eh, leghatékonyabban próbáljuk kezelni. Gondolom késedelem nélkül sikerül elfogadni ezt a jogszabályt, és így lehetőleg hatékonyabban megvalósulhat a migráció hatékonyabb kezeléséhez nagyon szükséges új intézkedés csomag. Köszönöm szépen, most pedig a frakciók képviseletében hallgatjuk meg a kollégákat először is Coelho képviselő kettő percben a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák! Eh, eh, támogattok minden olyan javaslatot, amelynek az a célja, hogy megfelelő választ adjunk eh, a migrációs áramlatokra, akár illegális, vagy rejtett, vagy szabálytalan migrációról beszélünk. És ezzel összefüggésben Diaz de Mera úr megnézte a 2004-ben benyújtott módosítókat is, amikor az egész hálózatot, az összekötő tisztek hálózatát létrehoztuk. Nagyon fontos eszköze lesz ez az együttműködésnek a Frontex és az összekötő bevándorlási összekötő tisztviselők között. Nagyon fontos, hogy a tagállamoknak megfelelő legyen a képviselete, és létre kell hozni az illegális bevándorlás elleni küzdelemben a megfelelő struktúrákat ahhoz is, hogy meg tudjuk könnyíteni a legális bevándorlást. A Frontex mindig is az EU-n kívül is tevékenykedett, és nagyon fontos, hogy jó legyen az együttműködés az ügynökség, amely ugye a ház bevándorlási tisztviselők hálózatától nagyon sok információt szerez, és a harmadik országok között. Most egy biztos internet alapú web platformot hozunk létre, ahol az illetékes hatóságok hozzáférnek a bevándorlással kapcsolatos adatokhoz. És lehetővé válik a külső határok kapcsolatos munkát, és ele jobban tudjuk ellenőrizni, több információ áll majd rendelkezésre. Nagyon fontos, hogy első olvasatban már megszülessen a megállapodás. Köszönöm az SZSD frakció nevében Claude Morász egy percben. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm szépen, kihasználom a lehetőséget az SZD nevében beszéltek. Köszönöm Diaz de Mera úrnak, hogy az összes árnyék jelentéstevővel egyeztetett szokásos módon, és így sikerült a tanácssal hatékonyan együttműködni. Ez a jelentés úgy gondolom segít jobban megérteni, hogy milyen bonyolult a feladata a bevándorlási összekötő tisztviselőknek feltétlenül szükséges az átláthatóság, a jobb információt csere a parlamenttel. A, ö, szintén a menekültügyi támogató hivatallal és az ENSZ menekültügyi főbiztosággal jobban együttműködni. Nem szükséges emlékeztetni arra, hogy vegyes a migrációs áramlás, és ezért sok aggály merül fel a harmadik országok felől bevándorlók részéről néha a menekültek nem kapják meg a megfelelő védelmet. A vita végén még a terminológiára is rá kell térni sikerült kompromisszumot elérni. Köszönöm szépen Diaz de Mira úrnak, és teljes messzesen támogatom ezt a jelentést. Für Köszönöm szépen. A liberálisok nevében most pedig Ilcsev úr következik két percre. Köszönöm szépen szeretnék csatlakozni azokhoz, akik nagyra értékelik Gyezlemére úr erőfeszítéseit, olyan légkört hozott létre, amiben őszintén tudtunk vitát folytatni bonyolult kérdésekről, és sikerült olyan eredményeket elérni, amelyekkel teljes mértékben elégedettek vagyunk az ALD képviselőjeként, hadd mondjam el, hogy így ezzel a szöveggel sikerült az emberi jogokat bevenni a migrációs dokumentumba az emberi jogok kidomborításával humanista, megfelelő bánásmódot tudunk biztosítani a tisztviselők részéről és a Frontex részéről Másrészt így jobb együttműködés lesz a bevándorlási összekötő tisztviselők között, valamint a Frontex tisztviselők között. Ezzel a tudásuk is növekszik, és ezt a szolgálatokba tudják állítani a migrációs áramlás kezelésének hatékonyan kell kezelni a migrációs áramlást. Egyre erősebb a migráció, és erősödni is fog valószínűleg. Két perce volt, nagyon kicsit előbb vettem el öntől a szót, elnézést kérek ezért, remélem, hogy mindent el tudott mondani, amit szeretett volna, ha nem, akkor vissza tudom adni a szót, de köszönöm. Akkor most egy percre megadom a szót Keller asszonynak a zöldek részéről tessék. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, Díaz de Mera úrnak, nagyszerű munkát végzett. Az összekötő tisztviselő nagyon fontos szerepet játszik. Én feladata az emberjogi helyzetet is követni a fogadó országokban, főleg azt, hogy milyen védelmet élveznek a menedékjoggal élők. Nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő az emberjogi aspektusokat többször is említette mert ez az eredeti javaslatban egyébként teljesen hiányzott. Annak is nagyon örülök, hogy sikerült az Európai Parlamentnek nagyobb szerepet biztosítani, hiszen ez az egyetlen európai szintű e, egy közvetlenül megválasztott testület, sőt most a Lisszaboni szerződésen még több szerepünk van, még akkor is, hogyha egyesek ezt nem vették észre. Köszönöm szépen a munkáját, és holnap meg fogjuk szavazni azokat a kompromisszumokat, amelyeket sikerült elfogadni eddig. Most pedig az Egyesült Baloldal nevében mondja az elnök, Tavares úr következik másfél percre. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Diaz de Mera úrnak a kiváló munkáért, amelyet végzett. Köszönöm szépen az együttműködést és a dialógust, amelyet végig fenntartott velünk ebben a folyamatban kényes kérdés, hogy a szövegben szereplő utalások vonatkoznak -e a szabályos, mert szabálytalanul bevándoroltakra. Nagyon konstruktív volt Diaz de úr hozzáállása. Tény, hogy a szerződések és a tanács az irányba kellene elmenjenek, hogy megfelelő terminológiát használnak a szabályos és szabálytalan bevándorlással kapcsolatban. Már sok szó esett az Európai Parlamentben a bevándorlásról. Az Európai Unióban represszív elnyomó politika van az immigrációval szemben. Természetesen létezik a Frontex, létezik a Schengen, és a bevándorló bevándorlási összekötő tisztviselők fontos szerepet játszanak. Ez a felállás most megváltozik. A cél az, hogy a határokat ellenőrizzük. Mindannyian tudjuk itt a parlamentben, hogy a baloldal és um, egyes jobboldali elemek és tudják, hogy a represszív politika nem megfelelő. Nem jó immigrációs politika. Hogyha meg kell szavazunk Jezemére úr jelentését az itt szereplő gondolatokkal, akkor én támogatnám. Csak, hogy van egy kompromisszum a tanácsa első olvasatban, és nem mehetünk el elég távol. De Freiheit und der Köszönöm, most az EFT frakció nevében Natal úr következik másfél percre. Elnök asszony az szuverén államoknak az egyik legfontosabb feladata az, hogy ők ellenőrizhetik, hogy ki juthat be az országukba. Nagyon sok ország, köztük az Egyesült Királyság is sajnos lemondott erről a jogáról, bürokratáknak adta ezt át Brüsszelbe. Most pedig olyan helyzet van ennek köszönhetően, amikor nem mi tudjuk ellenőrizni azt, hogy az Egyesült Királyságba kik juthatnak be, és ez azt jelenti, hogy az állampolgársággal rendelkezők nem jutnak hozzá azokhoz a őket megillető jogokhoz, amelyekhez kellene. Nem gondolom, hogy a tisztviselő, az összekötött tisztviselő megoldja a helyzetet. Mindegy, hogy valaki Ausztráliából vagy Új-Zélandból érkezik, ők mégsem jöhetne, mégsem vándorolhatnak be hozzánk az Egyesült Királyságba, de hogyha Letországból vagy valamelyik Európai Uniós országból jöhetnek, akkor minden további nélkül bevándorolhatnak. Ez nem biztos, hogy jó. Mi van akkor, hogyha egy ország, mint például Románia, több száz ezer illegális bevándorlónak állampolgárságot ad. Ezzel kicsúfolja az egész rendszert. Én fontosnak tartom, hogy az Egyesült Királyság ellenőrizze a határait, és nem támogatom azt, hogy nem megválasztott, kijelölt tisztviselők, kinevezett tisztviselők döntsenek ezekről a kérdésekről. A tagállamoknak, minden egyes tagállamnak kell lehetőséget adni arra, hogy ellenőrizzék, hogy kívántorol be hozzájuk. Ezért azt kérem mindenkitől, hogy utasítsák el ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Elnök.

Hogyha orvosok, ápolónők szeretnének az Egyesült Államokba jönni és dolgozni, és szükségünk van az ő ö, tudásukra, akkor jöjjenek, jöjjenek, rendben van. De most az a helyzet, hogy az Egyesült Királyságnak a piaca tele van, túltelítődött, és nem tudjuk ellenőrizni, nem tudjuk szabályozni, hogy ki jön be hozzánk. Mondok egy példát, önöknek, az a taxisofőr, aki engem kivitt a repülőtérre, az az építőiparban dolgozott, elvesztette a munkáját a lengyel bevándorlók miatt, nem tudott a saját szakmájában most már dolgozni, ez, ez így nem jó. Elnök, visszatérünk a hozzászólók listájára. Klész úr következik a függetlenek részéről. Elnök asszony, Magától értetedő, hogy mindent meg kell tenni az illegális migráció ellen, ezt teljes mértékben támogatom. A bevándorlási összekötő tisztviselők és a Frontex együttműködését, ha hatékonyabbá tudjuk tenni, akkor ez egy pozitív dolog. De szeretném kihangsúlyozni, hogy nem szabad vakon hinnünk abban, hogy a bürokratikus, administratív folyamatok mindent megoldanak, és a valóságot ne tévesszük szem elől. Politikai probléma a bevándorlás, és politikának kell megoldásokat találni. Ma ugyanis azt látjuk, hogy még mindig vannak olyan tagállamok, mint például Belgium, ahol az illegális bevándorlás politikai és ideológiai okok miatt a regularizációval jutalmazott tevékenységé vált. És ilyen módon az illegális bevándorlás ellen nem lépünk fel, sőt, inkább aktívan bátorítjuk a bevándorlókat. A Frontex nyilvánvalóan nem tudott semmit tenni, a probléma egyre nehezebbé és súlyosabbá vált. Az előttünk fekvő jelentésben szerepel az a javaslat, hogy most már ne az illegális bevándorlás kifejezést használjuk, hanem a szabálytalan bevándorlás kifejezést. Hát nem értem ezt igazán jól. Úgy gondoljuk, hogyha egy más nevet adunk a kifejezésnek, azzal megoldjuk a problémát, hogy akkor a probléma megszűnik. Hát ez nem így van. Ezt beszéljünk már egyértelműen, és beszéljünk igenis illegális bevándorlásról, illegális bevándorlókról. Köszönöm szépen. Most meghallgatjuk a többi hozzászólót. Először is Papa Nikolaou eh, kollega kettő percben. Köszönöm eh, szépen, elnök asszony. Eh, minden kolléga gratulál Gyezdemére úrnak, az árnyék jelentéstevőnek, jelentéstevőknek, is. Ez azt mutatja, hogy ez a munka nagyon komoly, amely kiváló eredményeket hozott. Én is szeretnék gratulálni, kedves kolléga. Nagyon fontos a mostani vita, mert az derül ki, hogy európai szinten próbáljuk a migrációs áramlásokat kezelni, akár legális, akár illegális bevándorlásról van szó Erőfeszítést teszünk a koordinálásra. Szolidaritást próbálunk mutatni a tagállamok között a lehető legpozitívabban használjuk fel azokat az eszközöket, amelyek rendelkezésre állnak. Létrehoztuk ezt a hálózatot, ez a hálózat kb. 130 országot érint, és így tudunk jó információt kapni a Frontexet, és létrehoztuk, illetve az Európai Menekültügyi Támogató Hivatalt. Az összes európai alapot felhasználjuk erre, amelyet lehet, és egyre nagyobb a költségvetés évről évre Elértük azt a pontot, amikor ezeket az eszközöket kombinálhatjuk, koordinálhatjuk. A Frontex szükségleteit a szükségletébe a bevendárási összekötő tisztviselőket is be kell számítani. Egyre pozitívan tudjuk felhasználni az eszközöket. Jó úton haladunk előre előrébb jutatunk. Természetesen a célt még nem értük el. Görögországban még 90 százalék a migrációban az illegális rész. Ez azt jelenti, hogy még sok tennivalónk van, de pozitív erőfeszítést teszünk, és így optimizmusra van okunk. Úgy gondolom, tudunk javítani az együttműködésünkön, és nem szolidaritást tudunk mutatni. Biztos asszony biztos lehet abban, hogy minden erőfeszítését fogjuk támogatni a bizottságnak, és mellettük állunk. Mölcer úr a következő a szóló egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A Frontex munkatársai az operatív együttműködésben nagyon fontos szerepet töltenek be, tagállamok, harmadik országok között együtt küzdenek az illegális bevándorlás ellen. A tranzit országban kellene azonban hatékonyan fellépni. Az összekötő tisztviselők és a Frontex szoros együttműködése észszerű intézkedés, hogy Európában a negatív következményekkel járó nagy migrációs nyomás ellen fellépjünk. Biztosítani kell, hogy az információk, helyzetértékelés, amelyeket az összekötők készítenek, lehetőleg gyorsan és bürokrácia nélkül jussanak el a Frontexhez és a nemzeti hatóságokhoz. Általánosságban a bevándorlás kérdésében szorosabb együttműködésre van szükség az összes érintett között. A Frontex eh, hatásköreit eh, erősíteni kell véleményem szerint, hogy egységesen, hatékonyan lehessen fellépni, különösen a külső határokon. Köszönöm szépen! Most pedig a spontán hozzászólásokat hallgatjuk meg, Buszutil urat először is. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Frontex kapcsolatos jelentés készítőjeként nagyon elégedett vagyok azzal, ahogyan ez a, ennek a jogszabálynak a sorsa alakult. Ugyanis a célunk az, hogy erősítsük végül is a Frontex ügynökséget. Az én jelentésem, amelyet a Frontexről készítettem, és arról, hogy milyen módon kellene módosítani a Frontex mandátumát, ebben a hónapban került bemutatásra. A határidő időközben lejárt, remélem, hogy januárban vagy februárban a Libe szakbizottság el tudja majd fogadni a módosító indítványokat a Frontexről készült jelentésemmel kapcsolatban, és sikerül majd a szakbizottsági munkát ezzel lezárni. És remélem, hogy akkor minél gyorsabban az egész folyamatot is majd le tudjuk zárni. Azonban az a tény, hogy a léteznek bevándorlási összekötő tisztviselők, ez um, nyilvánvalóan nagyon hasznos lesz a Frontex számára is. Köszönöm szépen, Rozi úr a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a jelentés pozitív szavazást érdemelne, de túl sok a módosítás, mely számunkra fölösleges az illegális szó helyett a szabálytalan jött be. Ez azt jelenti, hogy félünk a nevükön nevezni a dolgokat. Rátérnék arra a részre is, amely a bevándorlás összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról szól. Itt a cél az illegális bevándorlás megakadályozása, illetve az illegális bevándorlók visszaküldése így közvetlenül cserélhetünk információt nemzetközi szervezetek kihagyásával, és ez így hatékonyabb lenne a bűnszövetkezetek elleni harc szempontjából. Nagyon fontos, hogy ezt folytassuk. Obermeyer úr következik. Köszönöm szépen a e, tagállamok bevándorlásért felelős e, tisztviselőket küldenek harmadik országokba azért, hogy ott az illegális bevándorlás ellen küzdjenek. Az ilyen együttműködés a Frontex-el, a tisztviselőknek a frontex való együttműködés nagyon fontos, hiszen a legjobb gyakorlatok kicserélésére van szükség, és a kettő struktúrákat e, meg kell szüntetni. Hatékony hatékony ellenőrzésre van szükség, azért is nagyon fontos ez az együttműködés, mert a Frontexnek nincs egy képviselője a harmadik országokban. A visszafordítási egyezmények is fontos szerepet játszanak itt, legyen szó akár Kelet-Európáról, akár afrikai országokról. Ezen a területen káosz uralkodik az Európai Unióban. Egyes tagállamokban nagyon nehéz, nehézkes a rendszer, és ennek negatív hat, hatása van az összes tagállamra.

A módosító indítványok célja az, hogy a legális és illegális bevándorlás kezelét és megkönnyítsük. De ezt nem megkönnyíteni kell, hanem megállítani. Azon, abból a hamis feltételezésből indulunk ki, hogy az európai kult kultúra előtt álló nagy kihívást most már a második generáció testesíti meg, akik teljesen más különböző kultúrából érkeznek, és hogyha a harmadik világ népességet Európába hozzuk, azzal a harmadik világot hozzuk Európába, nem csak ideiglenesen, hanem örökre szólóan. Az elmúlt hat évtizedben pontosan ez történt. Köszönöm. Az utolsó hozzászóló pedig Morvai asszony

A vita nem mutata, de Diaz de Mera úrtól úrral kapcsolatban érzem, hogy a jelentése nagyon komoly támogatottságnak örvend, hiszen fontos munkát is végzett. Szeretném elismételni örömömet, hogy az emberi jogok aspektusát megerősítette a módosítók révén mindezen emberjogi aspektus figyelembe vendő, amikor egy régiót, egy országot vizsgálunk. Ez vonatkozik a szabálytalan bevándorlásra is. Összefügg ugyanis az emberi jogok helyzete és a migráció, illetve a menekült hullám információt fogunk gyűjteni a származási országokról és a menekül státuszt kérőkről. A származási országok hivatalaival fel kell venni a kapcsolatot, hogy ellenőrizzük a szabálytalan bevándorlást. De ez nem akadályozható meg azon országok eszközeivel. Ez a napirenden előkelő helyen szerepel, és azt hiszem, hogy a szöveg sokat javult, és várom a holnapi szavazás megiszeg a jelentésemnek és árnyék jelentéseiknek. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelentéstevenek, most pedig Megadom a szót a jelentéstevőnek, Diaz de Mera úrnak a szót, két percre tessék önél szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm a kedves szavaikat, és szeretnék köszönetet mondani az elkötelezettségükért is. Szeretném elmondani még egyszer eh, biztos asszonynak, hogy eh, nagyon nagyra értékelem a munkáját. 18 hozzászólást hallottunk ma este, és a legtöbb frakció úgy döntött, hogy támogatni fogja ezt a jelentést. Annyit mondanék, hogy köszönettel tartozom mindenkinek, aki a jelentés bizonyos kulcsfontosságú részeit javította, gazdagította. Különös tekintettel az emberi jogokról szóló fejezetre gondolok, illetve a menedék menedékügyi főbiztosság munkájára, illetve a menekülteket támogató hivatal munkájára. Természetesen nem mindig egyszerű egyetértés, egyetértésre jutni, ráadásul főleg egy eh, ilyen nagy parlamentben, eh, de mégis hangsúlyozni szeretném, hogy nagyon nagy részben együtt eh, sikerült működnünk annak érdekében, hogy kompromisszumra jussunk. A keresztény demokrata állásponttal kapcsolatban hadd mondjam el, hogy mi támogatjuk a szabálytalan bevándorlás terminológiát, és azt gondolom, hogy szeman, jelentéstanilag, illetve igazságügyi szempontból vagy jogi szempontból az illegális bevándorlás terminus nem megfelelő. Szeretném megköszönni mindenkinek a támogatását, és köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt ma, akkor is azoknak is, akik nem értettek egyet velem. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ezzel lezárom a vitát, és a szavazásra pedig holnap kerül sor. Kedves kollégák, a következő napi rendi pont Matthew asszony jelentés.